döntöttünk a bizottsági zöldkönyvvel. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Mm, a szavazás holnap délben lesz erről a jelentésről is. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez Olenyak úr jelentése az Európai Unió balti tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe a jövőbeli kohéziós politikában. Oisigit is, ja, 4 Négy percre adom meg a szót az előadónak. Przewodniczący, Szanowni Państwo, na wstępie chcę podziękować sprawozdawcom cieniom za owocną Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Egyben köszönöm az árnyék előadóknak az együttműködés szellemét, intenzitását, és köszönöm azt, hogy ezt a jelentést együtt megírhattuk. Nos, a makrorégiókról beszélünk, és a balti tengeri stratégiáról ennek jelentőségéről a kohéziós politikában. Olyan politikáról, mint közlekedés, mezőgazdaság, kutatás, fejlesztés. 2004-ben kezdtünk el tárgyalni erről, 9-ből 8 balti állam csatlakozott akkor a, az Európai Unióhoz. Akkor, amikor a makrorégiókról beszélünk, a környezeti környezetvédelemről és közlekedésről kell prioritásként eh, beszélni. Szerény infrastruktúrán áll a célok eléréséhez rendelkezésre. Éppen ezért eh, nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy egyre nagyobb az interdependencia a régióban. Ha a környezetszennyezés akar, ellen akarunk eh, fellépni, akkor nem lehet egyedül egy kérdésre összpontosítani. Együttműködésre kell figyelni a makrorégióban, így lehet a gazdasági növekedést elindítani, és így lehet az emberek, az itt élők rendkívüli intellektuális lehetőségeit is kihasználni. Ezzel járulhatunk hozzá az Európai Unió egészének fejlődéséhez. Ez a régió rendkívül fontos az Európai Unió számára. Gazdagságot, jólétet kell teremteni a régióban mindenki számára, oktatásra kell figyelni. Támogatni kell a civil társadalmat, hiszen ez az alapja minden demokratikus rendszernek. Ha sikerül ezeket elérni, akkor az integráció lesz a végeredmény, de ezeket az eredményeket nem fogjuk tudni soha elérni akkor, hogyha a régióban élők életszínvonalát nem javítjuk. Ehhez azonban munkahely teremtésére van szükség. Éppen ezért óriási kihívás van előttünk. Van egy eh, mintaprojekt a makrorégió kialakítására a Balti tenger mentén. Kezdeményezések, projektek működnek a Balti tenger mentén, és eh, a régióban és nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy konkrét intézkedésekre van szükség, forrásokra van szükség, amivel a kezdeményezéseket a következő programperiódusban is finanszírozni lehet. Remélhetőleg az Európai Bizottság támogatja a programot. Az Európai Bizottság egy ad, a legjobb gyakorlatok adatbázisát akarja össze állítani, amelyet a jövőben fel lehet használni. Szeretnénk, hogyha ezek a programok hatékonyak, hatásosak lennének, és remélhetőleg más mikro, makrorégiók is látják majd ennek előnyét a jövőben. Felszólítjuk a bizottságot arra, hogy támogassa ezt a gondolatot. A stratégia félidős áttekintésénél referenciapontként lehet majd további jövőbeni projektek számára ezt felhasználni. Ne feledkezzünk el arról, hogy mi a kulcskérdés, amire meg kell találni a választ. A, kezde, a kohéziós alapokból, vagy pedig más forrásokból cél, célzottan kerüljenek a források felhasználásra. Úgy gondolom, a területi kohézió támogatását mindenképpen meg kell a projekteken keresztül próbálni. Ez az egyik alapvető gondolata az Európai Uniónak is. Azonos érdekek alapján régiókat tudunk létrehozni, ahol az együttműködés erős. A Balti-tengeri régió bizonyíthatja a rendszer működését, az európai integrációt. Kelly. Kelly, kollega Zapada, Boris Kalenovski, Lumen, Szenalova, Tabajdi, Körszki. A hozzászólók névsora. Kelly úr, egy percben vagy kevesebben? Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom a stratégiát, és támogatom a Balti-tengeri régió munkáját. Úgy gondolom, hogy ez az Európai Uniót és más országokat nem befolyásol. A három nem az, ami fontos. Először is nincs további finanszírozás, nincs további jogi keret, és nincs további intézmény, amelyet ebből finanszí- alap- ennek érdekében alapítanak közös problémákat a meglévő keretek között kell megoldani a környezet érdekében, a társadalom érdekében. Nagyon sok mindent érhetünk el ezzel a stratégiával, és más jövőbeni makro és regionális stratégiákkal. Szanowny panie przewodniczący. Dasada úr egy percben. Elnök úr, hölgyeim és uraim, mély meggyőződésem, hogy az Európai Unió balti tengeri régióbeli stratégiája jobb, fenntartható fejlődést biztosít. De rendszeresen át kell tekinteni ezeket a dokumentumokat. Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás a kérdéses régió számára az, hogy megfelelő közlekedési hálózat alakuljon ki. Tengeri, belföldi, bel, belvízi és szárazföldi utakon keresztül. Mindez jelzi, hogy mennyire fontos a közép-kelet-európai közlekedési folyosó is, hiszen ez a lehető legrövidebb kapcsolat és létfontosságú az egész régió számára. Lehetővé teszi azt, hogy az infrastruktúra, a városok régiók között a régió egészének prosperitását idéz elő, nem csak gazdasági, hanem kulturális és történelmi értelemben is. Köszönöm szépen, Boris úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csak úrnak gratulálni. Köszönöm szépen ezt a kiváló jelentést önnek. Új kihívás a kohézia, a mai kohéziós politika, hiszen a makrorégiók nagyon érdekes koncepciót jelentenek. Ebben az esetben például a Balti-tengeri régióra, vagy más esetben a Mediterrán régióra is utalhatnak. Fontos aspektusra hívnám fel a figyelmet. A Balti-tengerről beszélünk, de azt se felejtsük el, hogy ott van a Mediterrán, a földközi tengeri térség is. Ezeket a tengereket valahogy össze kell kötni, és kell, hogy legyen pénzünk arra, hogy a közlekedési korridort a két tenger között létrehozzuk. Hogy végre kapcsolat legyen e között a két víz között. Tudom, hogy még mindig folynak a tárgyalások a TEN-T-vel kapcsolatban, hogy hogyan kössük össze úton, tengeren, vagy belvízi utakon a különböző európai régiókat, de szerintem ez nagyon fontos, a kohéziót akarunk elérni. Hello, asszony, egy perc. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A közlekedési szakbizottság látogatást tett Észtországban és Lettországban, és megvitattuk a közlekedési helyzetet ezekben az országokban. Nem csak a kelet felé való kapcsolatot vizsgáltuk, itt nagyon sok a szűk keresztmetszet. Hadd mondjak egy példát. A Narva nevű város Észtországban, ahol néhány napot töltöttünk, nagyon jó kapcsolattartó pont. Más kapcsolattartó pontok is vannak, és ebből is láttuk, hogy mennyire fontos az, hogy legyen a balti tenger és a földközi tenger között, vagy az Adria között egy összeköttetés. Legyen itt egy folyosó, ennek pozitív hatása lenne, ami túlmutatná a két régió határain is.

elnökségnek ez egy kiemelt prioritása lesz és nagyon örülök hogy a bizottságot szlovák biztos a bizottság alelnöke efovi úr képviseli reméljük hogy a duna stratégiához nem kell öt év mire létrejön hiszen a balti régió jó példa számunkra. köszönöm a figyelmet. köszönöm szépen úr! Elnök úr, Gdańskból érkeztem, ami pont a balti tenger partján található, tehát természetes, hogy ezeket a tesztprojekteket támogatom, amik ebben a makrorégióban ö, valósulnak meg. De van két fenntartásom. Szeretném, hogyha egy kicsit több hús lenne a csontvázon, tehát konkrétan több pénzünk lenne a finanszírozásra. Ha nincs pénz, akkor csak beszélünk, vitázunk. Döntenünk kell, hogy lesz-e extra pénz erre a stratégiára, és tudjuk-e finanszírozni, vagy pedig más bizonyos programokat um, bizonyos programokról le kell mondanunk. A másik fenntartásom, hogy a balti tenger az még mindig az Európai Unió egyik legszennyezettebb tengere. És sajnálatos módon az északi áramlatot is pont itt akarjuk megépíteni. Lehet, hogy csökkentenünk kéne csökkenteni akarjuk az oroszországi gáztól való függőségünket. Azonban az Európai Unió nem következetes. Láttuk, először igent, azt nemet, aztán igent mondtunk a Nord Streamre, az északi áramlatra. Következő felszólaló, köszönöm szépen, mondja Kalinowski úr, gratulálok kollégámnak, Olenicsák úrnak. Igaz, hogy újdonság volt egy tesztprojekt ez a Balti-tengeri régió, makrorégió. De ha sikerül, akkor hasonló további projektek számára tapossuk ki az utat. Megpróbálunk egyenlő játékszabályokat biztosítani mindenkinek, és megpróbáljuk a fejlesztési szakadékokat betömni a különböző régiók között. Azt hiszem, hogy ez a gazdasági fejlődéshez is hozzá fog járulni a Balti-tengeri régióban. Azonban elengedhetetlen feltétele a sikernek a megfelelő együttműködés az Európai Uniós, nemzeti és helyi szinteken is. Köszönöm, mondja az elnök úr, Luhan úré a szó, ő az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A balti tengeri stratégia fontossága abban rejlik, hogy ez egy integrált keretet jelent amely figyelembe vesz különféle megközelítéseket és kihívásokat a régióban, és emellett egy tesztprojektnek is tekinthető. Ennek a stratégiának a sikere utána modellt jelenthet, mintát jelenthet más hasonló stratégiák számára is, például a Duna stratégia számára. Ezeknek a projekteknek nagyon nagy jelentősége van a régiójuk számára. Nagyon lényeges a tagállamok számára az, hogy minden rendelkezésre álló finanszírozási lehetőséget ebben a periódusban felhasználjanak. Hangsúlyoznám azonban azt is, hogy a régiók specifikus jellegzetességeinek figyelembevétele hatékonyabb felhasználásához vezethetne ezeknek az EU-s pénzeknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sefkovics úr, a bizottság nevében öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek, nagyon fontos témában készítette egy jelentését, és köszönöm szépen az Európai Parlament elkötelezettségét, és hogy támogatja a Balti-tengeri régiós stratégiát. Ez az új makrorégió új helyeket, új munkamódszereket tesztel, és természetesen a cselekvési terv, amely a bizottsági nyilatkozatot követi, hogy kerül majd alkalmazásra. A regionális, a régió országainak elkötelezettsége persze nagyon fontos lesz a balti tengeri stratégia sikeres szempontjából. Először van példa arra, hogy integrált stratégiát dolgoztunk ki egy csoport tagállamnak, amelyek ugyanazon kihívásokkal néznek szem, és amelyek ugyanazon lehetőségekkel élhetnek testre szabott stratégiát készítettünk el, most készítjük elő azt a folyamatot, amely a végrehajtása vonatkozik. Új kormányzás irányítási munkamódszerrel szeretnénk felváltani a szavakat tettekkel, és első alkalommal szeretnénk egy szinergiát kialakítani, amiben a pénzügyi lehetőségeket, különböző eszközöket, programokat, regionális lehetőségeket hozunk össze, egy célkitűzés formájában, annak érdekében, hogy az új makroregionális megközelítést megvalósítsuk ami a közlekedést, a biztonságot, a környezetvédelmet, az energiát illeti. Ez a stratégia integrált megközelítést garantál, a kulcsfontosságú politikai területeket összehozza, és úgymond adódnak, összeadódnak az eredmények. Ez a megközelítés, el kell mondjam, sikeresnek tűnik, sok projektet hoztak létre már ebben a keretben, társ finanszírozták struktúrális alapokból 8 hónapon keresztül. A bizottság elkötelezett, a lendületet szeretnénk megőrizni, amelyet elértünk az éves október 14-én, 15-én Tallinnban lesz az éves konferencia, amikor is szeretnénk levonni a következtetéseket. A környezet az első pillére a négy pillérnek, illetve a tenger víz minőségének revitalizáció is nagyon fontos. Nagyon sokan szóltak a közlekedésről, amely egy nagyon fontos másik elem, amelyet átfogóan kell kezelni. Néhány nagyon is sokat ígérő program merült már fel, kiváltképpen a tenté, a hozzáférés prioritása, ez elő fogja segíteni a régió jobb integrációját. A balti tengeri régió, mint többször említették, úttörő tevékenységet végez a regionális megközelítés szempontjából, és eredményei e, megmutatják majd, hogy milyen többletértéket biztosíthat ez a munkamódszer. A bizottság e, nagyon is szorosan követi majd nyomon ennek a stratégiának az alakulását. Ahogy Tabajdó is említette, nagyon örülök annak, hogy szlovák vagyok, és örülök annak, hogy egy ilyen projektet készítenek elő, és még inkább örülök annak, hogy Hán biztos úr, hogy aki osztrák, nyilván az ő óvó, őrző szeme lesz ezen projekt feled, tehát nagyon örülök ennek. Aztán meg kell nézni, hogy milyen további előterjesztések kerülnek elő, amelyek a, a meglévő együttműködésen túl milyen többletértéket biztosítanak. Nagyon fontos persze, hogy ezek a programok olyan igényeknek tegyenek eleget, amiket nem lehetne másként elérni. Nagyon sok sikert kívánok a balti tengeri stratégia végrehajtásához, a és nagyon sok sikert kívánok a magyar elnökségnek, és, és remélem, hogy nagyon jó előterjesztéseket fognak benyújtani a Duna stratégiával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! A szavazás holnap délben lesz erről jelentősülés. Most pedig rátérünk az utolsó jelentésre ma este, Kratza asszony jelentése